Ich eröffne die heutige Sitzung. Megnyitom a mai ülést, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy mindig pontosan fogjuk kezdeni az üléseket. Kérem, mondják el a kollégáiknak is, hogy a jövőben mindenki legyen pontos. Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a mai ülés is az interneten is nyomon követhető, webstreaminggel, adatvédelmi ok miatt kell ezt megtennünk. Ma minden nyelven van tolmácsolás, svéd, észt, lett, litván és máltai kivételével. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor a napi rendet abban a formában, ahogyan önök megkapták, elfogadottnak tekintjük. Senkinek nincs kifogása ez ellen, akkor mehetünk tovább. A kettes napirendi pont az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Megkapták a szeptember második-harmadiki ülés jegyzőkönyvét az anyagok között. Azt javaslom, hogy ahogyan ezt megszoktuk tenni, a délutáni ülés során vessenek ebbe a jegyzőkönyvbe egy pillantást, és hogyha az ülés végéig nem emelnek kifogást, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Harmadik napi rendi pont. Néhány információt szeretnék adni önöknek. Múlt hétfőn, szeptember 28-án a Flagé színházban, többen ott voltak, részt vettem az első Európai Irodalmi Díj, nem Európai Parlament, hanem EU Irodalmi Díj átadásán. Az ünnepségen Barózó elnök részt vett, Figel biztos, a svéd kultuszminiszter Lili Rotasszony, és körülbelül 800 nagy név vett részt, az európai kulturális élet képviselői. Egy csodálatos környezetben nagyon szép ünnepség volt. Ennek a díjnak az a célja, hogy előre segítse és nyilvánosságát egy az európai irodalom sokszínűségét. 12 ország szerzői, tehát EU országok szerzői voltak jelen, és 5000 eurós díjat kapott mindegyikük. A szerzőket mindig egy nemzeti zsűri választotta ki, tehát az országot képviselő mindegyik szerzőt, és 12 országot kértek fel most arra, hogy előjenek egy-egy neves szerzőt. Nagyon érdekes volt ez az esemény, az ünnepség, és néhány kivonatot is meghallgattunk különböző művekből hogyha az EU Observer-t megnézik, akkor ott többet olvashatnak elő rendezvényről. Jövőre másik 11 országot kérnek fel majd arra, hogy egy költőt, írót jelöljenek erre a díjra. Azután 2011-ben megint 11 ország kap felkérést, így egy Három éves ciklusban 34 díjat tudnak 34 ország képviselőnek kiadni, tehát nem csak EU országokról van szó, hanem jelöltek is részt vesznek ebben a programban majd a 2007-es kulturális program összes résztvevőinek a köréről van szó, tehát mindenki számolhat egy ilyen díjjal. Ezen a az ünnepségen felszólalt eh, a zsűri, az irodalmi díj eh, zsűriének eh, a vezetője Henning Mankel, akit gondolom mindenki ismer. Én nagyon szeretem a krimieit, de más nagyon szép műveket is ír, elsősorban Afrikáról, mert élete felét ott töltötte el. Kiemelte annak a jelentőségét, amit eh, a kultúra játszik az európai identitás eh, számára, és eh, felolvasok egy részt. Európának valóban a kultúra területén nagyon jelen kell lennie, mert hogyha ez nem így van, akkor nem mondhatjuk el, hogy létezik az unió, vagy nem, tulajdonképpen akkor nem tudnánk semmit erről az unióról. És megdicsért minket a munkánkért. Szeretném azt is elmondani, hogy a parlamentet képviseltem, illetve a Velencei Biennálét is felhasználtam arra, hogy bemutassam a Lux díjat. A sajtótájékoztatón tartott beszédemet megküldtem önöknek, és remélem ezzel egy kicsit a saját területeken is tudnak kis reklámot csinálni ennek. Itt megtalálják ezt a kis könyvet, és ebben található egy rövid jelentés erről a három filmről, filmről amelyet kiválasztottunk, van egy beszámoló a sajtótájékoztatóról is. Hogy mondjam el azt is, hogy valószínűleg november 4-én kezdjük majd Eh, vagy lesz először lehetőség arra, hogy megtekintsék a filmeket. Egy eh, a Voxbox mögötti eh, mozi teremben kerül majd sor a vetítésre november 3-án vagy 4-én, ez még ezen a héten fog kiderülni, a részvevőktől is függ, hogy melyik lesz ez a nap. A három filmrendezőt, akik ezt a három filmet készítették, arra fogjuk kérni, hogy a filmekről, a saját gondolatukról, az elképzelésekről számoljanak be egy ilyen kötetlen eszmecsere keretében. Mi nem csak kulturális szakbizottságként leszünk ott jelen, hanem kérjük azokat a szakbizottságokat is, hogy jöjjenek el, akiknek valamilyen köze van azokhoz a témákhoz, amikkel foglalkoznak a filmek. Így például a menekültügy kapcsán a libét kell meghívnunk, vagy a rasszizmus téma kapcsán is. De egy másik téma például a hágai törvényszék, büntető törvényszék, itt a délkeleti európai delegációkat kell meghívni. Tehát kapni fognak 14 nap múlva egy tájékoztatást a Lux díjról, és nekünk kell rávenni a kollégákat arra, hogy jöjjenek, elnézzék meg ezeket a filmeket, és utána értékeljék is ezeket. Így valóban tehetünk ennek a gondolatnak a terjesztéséért valamit. Ezt szerettem volna önöknek elmondani, majd kapunk egy pontos listát arról, hogy mikor, hány órakor vetítik majd a box, box mögötti moziteremben az egyes filmeket. Mindig ebéd időben lesz, illetve este az ülések után. Tehát az ebédidőt kell ele felhasználni, nem a délutáni ülés helyett lesz szám filmvetítés, hanem ülések között vagy utána. És aki a, vigyáz az egészségére, az egyébként sem eszik sokat délben, hanem inkább megy filmet nézni. Akkor most nézzünk tovább a napirendben. Tegnap volt egy vendégünk, Rogme úr, aki bemutatott nekünk, ismertetett velünk egy tanulmányt, Advertising and, Advertising and Minors, azaz reklám és kiskorúak az audiovizuális szolgáltatások irányelv témakörében. A parlament a kutatás témájával is kell, hogy foglalkozzon, és a legfontosabb európai Eh, ügyek kapcsán meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen hatása volt ennek az irányelvnek, ez az új irányelv hogyan befolyásolja a reklámot, és elsősorban a product placement, tehát a termék megjelenítést, eh, hiszen nagyon sokat vitatkoztunk erről pro és kontra. Most meg kell néznünk, hogy ez hogy működik a valóságban. Nagyon sokat beszéltünk, vitatkoztunk erről, és most már eh, meg kell kérdeznünk, hogy tényleg olyan rossz lett ennek az eredménye, mint ahogyan többen féltek attól, vagy pedig bevált-e, hiszen sokan remélték azt, hogy pozitív eredménye lesz ennek az új irányelvnek. Nagyon fontos tehát ez a kérdés, és azt hiszem ez egy nagyon jó példa arra a munkára, amit megbízásként kiadhatunk külsős cégeknek, hiszen ez a kutató munka is egy ilyen volt, és Jan Runge, a Cairn European Affairs képviseletében fog beszámolni erről a munkáról, erről a tanulmányról, néhány hosszú percig, azt szerepel itt nálam, hogy 20 percet kap, úgyhogy kérem, hogy lehetőleg azért tömören fogalmazzon, hogy utána legyen még időnk arra, hogy a tisztelt képviselők kérdéseket is feltehessenek. Most pedig Runge úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam a tanulmányunk eredményének ismertetésére itt a szakbizottság előtt. Röviden szeretném ismertetni a kernt. Itt Brüsszelben működünk, és kutatási szolgáltatásokat nyújtunk az EU intézményeknek, ugyanakkor a tagállami hatóságoknak is a kultúra, a kreatív területek kreatív tevékenységi területekkel kapcsolatban. Szeretném az eredményeket bemutatni. A címe ennek a tanulmánynak az volt, hogy milyen hatása van a reklámnak az új eh, média eh, irányelv eh, bevezetése nyomán a jelenlegi tendenciákról fog beszélni a termék megjelenítés kapcsán. Ez egy újfajta reklámozási módszer, és beszélnék arról is, hogy az audiovizuális szolgáltatási irányelv átültetése hogyan áll a tagállamokban. Külön beszélnék a gyermekekre gyakorolt hatásról és az önszabályozásról a tagállamokban. Fontos megérteni, hogy ez a kutatás egy még folyó folyamatról, fejleményről számol be, hiszen az év végéig kell átültetni az irányelvet, és a termék megjelenítés korábban a legtöbb tagállamban tiltott volt. Kevés adat rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy mennyi reklámbevételt jelenthet ez a fajta reklámozási módszer. Az irányelv úgy határozza meg a termék megjelenítést, hogy egy termékre való utalás annak megjelenítése, illetve márkajelzésének megjelenítése egy program sugárzása során. Tehát ez egyfajta beágyazott reklám, egy televízió programba beágyazott reklámot jelent. A termék megjelenítés az elmúlt években olyan összefüggések között vizsgálandó, miszerint a televíziós reklámbevételek csökkennek Európa minden részén, ennek különösen a gazdasági válság az oka. A válság ugyanis a fogyasztás volumenjének csökkenéséhez vezetett, így e, a reklámra költött összegek is csökkentek a jövőben. E, valószínűleg e, felgyorsul ez a folyamat, hiszen a reklámokat ki lehet most már hagyni az új technológiáknak köszönhetően, amikor programot nézünk. A bevétel csökkenése a televízió ágazatra nagy hatással van, hiszen a reklámbevételek, az audiovizuális műsorkészítés jelentős forrását jelenti Spanyolországban, Oroszországban 60 át a költségvetésnek az európai audiovizuális médiaszolgáltatóknak, tehát ezzel foglalkozniuk kell. Különösen fontos ennek az új irányelvnek a bevezetési határideje, amely közeledik. Amikor az adatokat, információkat vizsgáltuk, az Egyesült Államok adatait vettük figyelembe, hiszen ott a termék megjelenítés engedélyezett, illetve e, itt Brüsszelben e, vettük fel a kapcsolatot az érintettekkel, a szerepvállalókkal. A termék megjelenítés 37 százalékos bevétel növekedést ért el 2006-ban, ugyanakkor a teljes reklám bevételből csak kevesebb, mint 2 százalékot tesz ki az Egyesült Államokból. Ami Európát illeti, nagyon nehéz projektálni, hogy hogyan alakul majd a termék megjelenítés bevétele a jövőben, hiszen itt még nem engedélyezett a termék megjelenítés és természetesen nehéz így prognózisokat készíteni. A konzultációnk az az eredményt mutatta, hogy bár a legtöbb szerepvállaló üdvözli a termék megjelenítés liberalizálását, nem tekintik alapvető fontosságú új jövedelemforrásnak azt. A termék megjelenítés potenciálját valószínűleg túlbecsülték némileg a múltban, és valószínűleg csak szerény kiegészítő jövedelemforrást jelent majd. A termék megjelenítés, tehát korlátozott kiegészítést jelentett, de ebben most nem szeretnék részletesen belemenni. A tanulmány eh, megvizsgálta az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelv átültetésének eh, állását a tagállamokban. Felmérést végeztünk az összes tagállamban, beszélgetéseket, interjúkat szerveztünk, eh, nagyon egyszerű kérdéseket tettünk fel arra vonatkozóan, hogy engedélyezik-e majd a termék megjelenítést, és milyen feltételekkel illetve arra is rákérdeztünk a tagállamokban, hogy a kivételeket igénybe fogják-e venni. Nagyon fontosak ezek a kivételek, ugyanis van egy cikk az irányelvben, ami lehetővé teszi, hogy a műsorszórók ne tájékoztassák a nézőket a termék megjelenítés alkalmazásáról. 2009. Ehm, szeptemberében a e, tagállamok többsége még nem ültette át az irányelvet, viszont a tagállamok többsége azt jelezte, hogy a termék megjelenítést engedélyezni kívánják majd. Több e, tagállam használni akarja azt a az irányelv cikket, mi szerint nem kötelező a tájékoztatás. Románia, Románia Lettország, Cseh köztársaság, Spanyolország, Svédország eh, van ezen országok között. A jelentésemben eh, kimerítő listát is találnak ezekről az országokról. Egyes országoknak az álláspontja változott az elmúlt hónapok során, Németországé, az Egyesült Királyságé, itt folyik még a vita, és természetesen a jövő évben újra meg kell vizsgálnunk, hogy milyen végrehajtási szabályokat fogadnak el a tagállamok. Következőkkel foglalkoztunk még a gyermekek tévénézési szokásaival, aztán azzal, hogy a tévéreklámok milyen hatással vannak a gyermekekre, a harmadik pedig az önszabályozás és lehetséges hatásai. És a zárás előtt röviden e három témáról beszélnék még a gyermekek definíciója minden tagállamban különbözik, és ez egy fontos különbség, eh, ami nagy eh, kihatással van a szabályok eh, egyforma alkalmazására. A média szabályozásban a korhatár különbözik országonként, és vannak olyan országok, ahol nincs külön gyermekre vonatkozó szabályozás. Egyes országok külön meghatározzák, hogy mit jelent a gyermekprogram, gyermekműsor, azonban a gyermekműsor nem ugyanarra a korcsoportra vonatkozik a különböző tagállamokban, így a kihatások vizsgálatánál nehéz az összehasonlítás. Úgy tűnik, hogy konszenzus van a tekintetben, hogy a gyermekek választásait bizonyos mértékig befolyásolják a reklámok. A gyermekek ugyanis nem értik a reklámok szándékát, meggyőzésre irányuló szándékát. Az egész Európai Unióban konszenzus van a tekintetben, hogy a gyermekeket jobban kell védeni. A hatóságok mindenhol így gondolják. Viszont azt láthatjuk, hogy a gyermekek nagyon sok olyan televíziós műsort is néznek, amelyek nem gyermekeknek készülnek. Például az Egyesült Királyságban a gyermekek a televíziózás során 60%-ban olyan programokat néznek, amelyek nem gyermekeknek szánt műsorok. Aztán az is nagyon fontos, hogy a gyermekeknek szóló reklámokat alaposan szabályozzák. Az európai tagállamokban a gyermekek 106 és 192 perc között néznek televíziót naponta. Hollandiában 106, ez a legalacsonyabb mennyiség, de mindezek az adatok elmaradnak az USA-tól, ahol négy és fél órán keresztül néznek átlagban televíziót a gyermekek naponta. Európában 29 reklámot látnak a gyermekek átlagban naponta. Az utolsó dolog, amivel, meg, amivel foglalkoztunk a parlament felkérésére, az irányelv 3E pontja az önszabályozással kapcsolatban. Az irányelv ugyanis a szolgáltatók, műsorszórók számára előírja, hogy önszabályozást gyakoroljanak a Nemzetközi Kereskedelmi Kamaránál érdeklődtünk, és az önszabályozás az ételekkel és italokkal kapcsolatos reklámokra is kiterjed ma már, illetve részletesebbé vált az a magatartási kódex, amit alkalmaznak. De ma még nehéz megítélni, hogy ez a magatartási kódex sikeres lesz-e végeredményben jelenleg zajló folyamatról készítettük a tanulmányt, úgyhogy nehéz megjósolni, hogy a termék megjelenítés jelentős jövedelmet jelente majd az Európai Unióban a műsorszoroknak. Pillanatnyilag azt sejtjük, hogy viszonylag szerény jövedelemforrás lesz. Nagyon valószínű, hogy a legtöbb tagállam engedélyezi majd nagyon sok tagállamban, tehát meg fog valószínűleg valósulni. Még egy sor területen érdemes lenne kutatásokat végezni, a média fogyasztási szokásokról, mármint a fiatalok körében, ugyanis ez hasznos információkat szolgáltatna nem csak a reklámokkal kapcsolatban, hanem a szerzői jogok, az internethasználat területein is. Úgy gondoljuk, hogyha a termék megjelenítés továbbra is napi renden van, akkor további piaci vizsgálatok is szükségesek, akkor, amikor már az irányelváltatás megtörtént. Spanyolországgal, Ausztriával foglalkozhatunk már is, hiszen ott némi termékmegenítési lehetőség már is van, liberalizáció már is történt még az irányelv bevezetése előtt. Most a reklámok értésének képessége, amiről az előbb beszéltem, egyáltalán a média megértésének képessége fontos, az európai intézmények e területen is végeztethetnének kutatást. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon szívesen válaszolok kérdéseikre. Vielen Dank, Herr Runge. Köszönöm szépen, Runge úr. Az utolsó javaslat nagyon jól illeszkedik a mi terveinkbe, a media literacy-ről, a reklám ismeretek fejlesztéséről sokat beszélünk. Ez összefügg azzal, hogy mi a reklám, mi a valóság, mi az igazság. Ezek a dolgok kapcsolódnak egymáshoz. A következő hónapokban intenzív eszmecseréket folytatunk majd erről. Ön azt mondta, hogy a termék megjelenítésnek nincs igazából olyan túl nagy jelentősége, nem jelent túl sok plusz bevételt, hát akkor felteszem a kérdést, miért, vitatkoztunk erről ennyit, mert ha ez így van, akkor nagyon sok drága időt megtakaríthattunk volna. Na, most már mindegy, ez akkor így történt. Hát talán a következő években, hogyha már alkalmazzák ezt az irányelv, lehet, irányelvet, lehet, hogy változik ez az irány, és mégis több bevétel keletkezik a termék megjelenítésekből, ezért még kicsit várjuk meg, mit hoz a jövő. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, ki kíván kérdést feltenni, Trüppel asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elsősorban a szöveg német fordításával kapcsolatban, kapcsolatban feltenni a kérdéseimet. Rungaul ön azzal érvelt, hogy még túl korán van most ahhoz, hogy igazából meg tudjuk becsülni, mi is a helyzet. Jó, hát ezt én értem, hiszen több ország, így Németország is most kezdi csak az irányelv átültetését a nemzeti jogba, és így valóban még igazából korai lenne megállapítanunk azt, hogy milyen hatásai lesznek ennek. Egy másik dolog, amit mondott, és amire Pak aztán is utalt, úgy a termék megjelentés támogatói, mint az ellenzői túlbecsülték ennek a hatást, hatását. Ugye a lobbisták, akik azt mondták, hogy erre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy tudjuk finanszírozni a műsorokat, hát hogyha ők megnézik, hogy ilyen alacsonyak a bevételek, akkor igazából a félelmük alaptalan volt és akik attól féltek, hogy a tartalomra nagyon káros hatása lesz ennek, talán nekik sem volt teljesen igazuk. De van itt egy tanulmány, aminek a német változata itt van előttem, és a harmadik oldalon azt olvashatom az öntök tanulmányában, hogy a termék megjelenítés tényleges hatása a nézők magatartására úgy írható le, hogy, hogy szinte alig látszik a szerkesztő tartalommal kapcsolatos szándék, a keveredése a reklámüzenettel. Hát ez egy kicsit gyanakóvá tesz engem, mert hogyha ez tényleg így van, akkor hát ez valóban nem, nem ez az, amit akartunk volna. Talán egy kicsit el tudnám magyarázni, hogy mit ért ez alatt, mert ez ellentmondásban van azzal a másik fő tézisével, hogy legalábbis pénzügyi tekintetben nem volt igazán nagy hatása a termék megjelenítés megengedésének. És ahol arról ír, hogy önkéntességgel, önszabályozással az egész média médiaiparra lehetne ezt bízni. Talán erről is hallhatnánk még, hiszen nem először folytatunk itt le politikai vitát az önszabályozás szerepéről a gazdaságban, hogy mi az ön véleménye, sikeres lehet-e, vagy nem lesz elég. Köszönöm szépen, a Rabatú kollega. Oui, bonjour. Je voudrais ça... Igen, jó napot kívánok. Azt szeretném megtudni, hogy tanulmányoztak-e olyan dolgot, hogy a kereskedelmi termékeknek a termékének, a kereskedelmi termékeknek a hirdetése hogyan alakul, és ezt hozzá hasonlították-e a szolgáltatások hirdetéseivel. Kicsit itt csatlakozom Tüpelasszonynak a kérdéseivel ez és többek között megkülönböztetik-e a közszolgáltatósakra vonatkozó hirdetéseket a többitől. Franciaországban például a posta is hirdeti magát, a biztosítási rendszer is csak úgy, mint az egészségügyi rendszer általában. És ezek a hirdetések mások, mint azok a hirdetések tartalmuknál, formájuknál fogva, mint az alkoholra vonatkozóak, vagy egyéb termékekre vonatkozóan. Tehát a kérdésem az, hogy a tanulmányaikban megkülönböztetik-e ezeket a fajta hirdetéseket, és azt, hogy melyik területen mi lehetséges. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kíván kérdést feltenni, akkor Runge urat kérem, hogy adjon választ erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Ami az első kérdést illeti, vagyis a tartalom hatását, ami a tévéműsorokban megjelenik, illetve szerkesztés hatását, ezzel nem foglalkoztunk, illetve azzal foglalkoztunk, hogy milyen pénzügyi kihatásai vannak a termék megjelenítésnek, illetve a piaci elemzők prognózisait vettük gorcső alá. Nem feltétlenül kell ezt, ezeket elfogadni, de azzal foglalkoztunk, hogy kívánatos vagy nem kívánatos a termék megjelentés, de nem szerkesztői szempontból. Ami a magatartási kódexet illeti, korai lenne még erről nyilatkozni. A tanulmány keretében néhány szerepvállalóval készítettünk interjút, az ő nevük szerepel a függelékben, és az általános reagálás az volt, hogy amennyiben a magatartási kódexet jól alakítják és alkalmazzák azt, akkor az értékes, hasznos lehet, de még korai erről ítéletet mondani. Az utolsó kérdés a szolgáltatások és termékek közötti különbségekkel kapcsolatos, ezzel nem foglalkoztunk, mert a termékgenítés még nem engedélyezett a legtöbb európai országban, tehát ez, e, még korai lenne ezzel foglalkozni. Most nem emlékszem melyik oldalon, de a jelentésben szerepelnek azok a termékek, amelyek leggyakrabban kerülnek megjelenítésre, és ezek általában mindennapi fogyasztási cikkek, nem annyira eh, szolgáltatások. Nagyon köszönöm. Hát kicsit gondom van azzal, hogyha azt olvasom egy tanulmányban, hogy az audio-vizuális a szolgáltatásokra vonatkozó irányelv hatásának a vizsgálata arra is kiterjedt, hogy a, hatá- a gyerekekre gyakorolt hatást vizsgálja, de aztán kiderül, hogy csak a pénzügyi hatásokat nézték meg. A lényeg az lenne, hogy a termék megjelenítés hat nyilván a szerkesztői tartalmakra is, hogyha ezeket megváltoztatja. És a kérdés az, hogy a gyermekek, a fiatalok ezt hogyan érzékelik itt nem mindegy, hogy ez megéri-e a reklámipar számára a termék megjelenítéseket elhelyezése, vagy pedig nem éri meg, hiszen meg kell nézni, hogy milyen haszna van ebből az iparnak, illetve hogy ez hogyan arálik a gyermekekre, a fiatalokra gyakorolt hatással. Én csak egyet érteni tudok, kedves kolléganő, de Kosztászony. Scusate. Credo che mm, ringrazio molto per questa interessante relazione. Condivido. Igen. Egyetértek az előttem szóló kolléganővel. Úgy élem, hogy ez az előadás érdekes volt, de azért lehetőség van arra, hogy még tovább menjünk, hogy még inkább körüljárjuk azokat az indokokat, amelyek alapján kérelmeztük ennek a tanulmánynak a megfogalmazását. Az is érdekelne, hogy mindezen jelenségeknek milyen hatása van a kiskorúakra. Egyensúlyra kell törekednünk, ezt irányozza elő máskülönben az irányelv is, és azt is remélem, hogy az irányelvet hamarosan átültetik a tagállamokban. Ha jól tudom, akkor mindössze kettő tagállam ültette be saját jogrendjébe ez idáig az irányelvet. Következésképpen nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy azok a termékek és szolgáltatások, amelyeknek a célpublika nem a fiatalkorúknak a publikuma mégis hogyan jelennek meg televízióban, vagy máshogy, milyen tájékoztatás születik ezekről. És vajon lehetőségünk lesz -e arra, hogy további információkhoz jussunk, azért, hogy ezáltal is segítsük a tagállamokat az irányelv átültetésére. Mihez jobban megismerjük, hogy ezen törekvéseknek milyen hatása van a kiskorúaknak, pontosabban tudunk eljárni azt is tudjuk, hogy az alkoholal való visszaélés, az agresszív cselekmények esetében, a kábítószer fogyasztásában milyen visszaélések születtek, és nagyon gyakran ezen szereknek a fogyasztását banalizálják a különböző megjelenítésekben. Márpedig ez rendkívül veszélyes a kiskorúakra. Ott van persze olyan szempont is, hogy milyen jövedelmet generál mindez a műsor készítők szemére, de ezen kívül van a másik hatás, amelyel foglalkoznunk kell. Ja, Frau Ford. Kamarévert asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozni tudok csak az előttem szóló bírálatához alapvetően a nyilvánvaló tanulmányt folytatni kell a jövőben, mert ami most itt van előttünk, hát azt gondolom még semmiképpen nem mond igazából sokat arról, hogy ez a bújtatott reklám, ennek a bújtatott reklámnak milyen hatása van gyermekekre, kiskorúakra. Ez az izgalmas kérdés ugyanis hogy eh, a reklámnak eh, ez az elrejtett formája, ami nem annyira fel, egyértelműen felismerhető, eh, hogyha a tagállamok élnek a kivételi lehetőséggel, és megengedik azt, hogy a termék megjelenítés a, úgy jelenjen meg, hogy azt a néző nem tudja, nos, akkor vizsgálnunk kell, hogy ennek milyen hatása van a gyermekekre, ugyanis azt most is tudjuk már, hogy a reklámnak, az eddig általunk ismert reklámnak minden formája befolyásolja a gyermekek vásárlási szokását, vagy más hatást is fejt a gyermekekre, így tehát ilyen következménnyel számolnunk kell, és talán az irányelv további átültetése során ezt eh, a megbízást ki kellene talán terjeszteni a tanulmány készítőinek, hogy folytassák ilyen irányban is a kutatást. Köszönöm. Hogyha ma megkérünk valakit arra, hogy készítsen egy tanulmányt a reklámnak a e, fiatalokra gyakorolt hatásáról, hát akkor én tanárnőként azt mondhatom, hogy rossz témát választottunk. Ugye azt hallottuk, hogy pénzügyi hatása nincs, vagy legalábbis nem olyan mértékű forrás ez, mint amivel számítottunk, és most pedig azt mondják, hogy a gyerekekre gyakorolt hatásának a méréséhez túl kevés volt az idő. Hát akkor most még erről még túl korrekt volna beszámolni, nem volt prezentáció, érett tulajdonképpen ez a munka. Nem tudom, hogy meghosszabbítjuk ezt a megbízást, mert először igazából foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, kérdéssel. Ez eddig egyáltalán nem történt meg, és ezért egy kicsit tulajdonképpen sajnálom, hogy ma ezt itt napirendre tűztük, nem tudtam, hogy mi van ebben, elnézést tudok csak kérni, hogy nem e, tudtam önöknek azt nyújtani, ami tulajdonképpen a címben szerepelt. Hát Runge úr akkor próbálja meg valamit mondani a felvetésekre. Just maybe one short remark. Um... Talán csak egy rövid észrevételem lenne. Rövid tanulmányt kértek tőlünk és volt egy külön része, úgynevezett előtanulmány volt ennek a címe, amelyben további tanulmányok területeit soroljuk fel, de egyébként a tanulmány konklúzióiban részletesen foglalkozunk azokkal a témákkal, amelyeket most említettön külön foglalkozunk azzal, hogy mit lenne érdemes részletesebben megvizsgálni. Tehát mi nem teszünk végső ajánlást arra vonatkozóan, hogy milyen hatásai lesznek a televíziós termék megjelenítésnek a gyermekekre. Tehát úgy végeztük a tanulmányt, ahogy kérték tőlünk. Jó, akkor ezt most értjük. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt nekünk, lehet, hogy kap majd olyan megbízást, aminek az alapján tovább dolgozhatnak. Mi elgondolkozunk azon, hogy a parlament ezt így, vagy milyen formában folytassa, ha egyáltalán e, folytatni akarja. Öntől elnézést kérünk, hogy nem tudott vetítőt használni, ez a terem ugyanis nincs berendezve igazából ilyen prezentációkra. Nagyon köszönöm, hogy szóban eladta el az előadását. Rátérhetünk akkor az ötödik napi rendi pontra, A saját házon belüli tematikus főosztályunk részéről ketten vannak ma itt. Egy hölgy fog beszámolni a munkáról. Különböző tematikus főosztályok vannak, kultúra és oktatás, agrárium, halászat, regionális fejlesztés, közlekedés, stb. Az ő feladatuk az, hogy a mi munkánkat megkönnyítsék. Ezek a hölgyek és urak azért dolgoznak, hogy a parlamenti képviselők élete könnyebb legyen. A munkánkat segítik. Izmail Olivaris Martínez urat kérem most, aki a felelős igazgató, hogy erről az öt osztálynak a munkájáról, a tematikai főosztályon belül osztályok munkájáról számoljon be, és ezt követően meghallgatjuk majd a másik kollégát. Először Olivares Martínez úr. President. Mm. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony ezt a lehetőséget, hogy bemutassam a Kulturális Szakbizottság kutatási egységét, a tevékenységét. Azt hiszem, hogy hasznos lehet az, hogy megismerik ezt. 2004-ben az Európai Parlament úgy döntött, hogy a szakbizottság számára nyújtott segítség munkát, támogató munkát reformálják, és ezáltal megkönnyítik a kutatási munkákat, azon munkákat, amelyeket korábban a kutató figazgatóság végzett, mégpedig oly módon, hogy közvetlen a szakbizottságnak a segítségére járulhasson ez az új egység. Tehát itt gondolok a belső politikáknak a főgazgatósága, illetve a külső politikák főgazgatóságának a tevékenységére és azokhoz való közelítésre. A parlamenti szakbizottságok számára ez az egység olyan szakértelmi tevékenységet tud végezni, amelyet a szakbizottság igényként fogalmaz meg. Tehát itt nem az egyéni tagoknak a támogatását hivatott segíteni ez az egység, hanem a parlamenti szerveknek a segítségére járul. Azt is észleljük, hogy egyre összetettebbek a tanulmányozódó témák, a törvényalkotási, a jogalkotási keret, és éppen ezért szükség van arra, hogy a parlament még felvértezettebben tudjon hozzá nyúlni ezen kérdésekhez, ezért gondoltuk azt, hogy nagyon lényeges lehet az, hogy a szakértelmi kimutatásokat, tanulmányokat megkaphatják így módon a szakbizottságok, és ezen kívül rendelkezésre álljon az a költségvetési forrás, amely lehetővé teszi azt, hogy a parlamenti egységeken kívül külső tanulmányokat is meg lehessen rendelni, mint amilyennek a bemutatására a mai napon sor került külső tanulmányokat is tehát megrendelünk, és a tematikus ö, egységek, amelyek a parlamenti szakbizottságok mellett dolgoznak, rendelik meg ezeket a külső tanulmányokat. Itt a B tematikus egységre gondolok, Oliveira asszonynak a tevékenységét említhetem, és azt is tudni kell, hogy ez az egység együtt működik azokkal a személyekkel, akiknek a tevékenységét jól ismerik a hétköznapi munkájukból. Kiemelem azt is, hogy azok a parlamenti köztisviselők és munkatársak, akik ezen a tevékenységen fáradoznak, kiválóan ismerik a témájukat, kiváló felkészültségek, kiváló közösségi jogismerők, de Ugyanakkor természetesen nem olyan típusú szakemberek, mint amilyenek dolgoznak a Mathmat institute vagy pedig a Pasteur Intézetben. Ezzel együtt a szakértelmük lehetővé teszi azt, hogy nagyon magas minőségű tevékenységet tudjanak végezni. Igazi szakemberekről van szó ugyanakkor. A tekintetben, hogy pontosan tudják, hogy a parlamenti munka hogyan zajlik. Ezért tudják önöket hatékonyan támogatni. Nyomon követik napi viszonylatban a szakbizottságok munkáját, jól ismerik a közpolitikáknak az alakulását, a munkamódszereket a szakbizottságoknál, és begyűjtik azokat a külső információkat is, amelyek hasznosak lehetnek a parlamenti munka elvégzéséhez. Nekem igazgatóként az a feladatom, hogy mindenek előtt biztosítsam a koordinációs tevékenységet. Ugye van a titkárságunk, ez biztosítja a közvetlen támogatását az öntevékenységüknek, a tematikus viszonylatban, és biztosítjuk mindazon információkat és szakértelmet, amely szükséges a parlamenti munkához. Ha megengedik, most pedig egy kis észrevételem lenne, főként az új parlamenti képviselőteknek a figyelmébe ajánlanám a következő észrevételeimet. A szakértelem, a, a szaktanulmányoknak a léte hasznos lehet az önök számára. De főként akkor, hogyha ezeket fel tudják használni a parlamenti vitáik során, a parlamenti eszmecseréknek a keretében, az intézményi együttműködésben, amennyiben fel tudják ezeket használni a politikai vitákban. Többek között a politikai mediációs tevékenységben is, akkor, amikor a különböző parlamenti szakbizottságok között erre van szükség. Tehát az önök felelőssége igazándiból az, hogy feltárják, mire van szükségük intézményi szempontból, az önök szakbizottságának mire van igénye ennek fényében rendelhetik meg a különböző tanulmányokat. Az önök szakbizottságának a hatáskörébe tartozik az is, hogy eldöntsék, milyen hasznosítást tudnak adni ezen munkálatoknak az intézményi munkájukban, a parlamenti tevékésükben. Nekünk a feladatunk az, hogy biztosítsuk a tanulmányoknak a függetlenségét, a pár, politikai pártatlanságát, és biztosítsuk a költségvetési forrásokat. Én, mint igazgató, azon felül, hogy a koordinációs tevékenységet végzem, amelyről már szót ejtettem, én nekem az a feladatom, hogy a megrendeléseket eszközeljem akkor, amikor ezekre sor kerül, mégpedig közbeszerzési eljárásnak a keretében, és a szerződéses szabályokat köteles vagyok természetesen érvényesíteni, a szerződési keretet betartani. Elnök asszony, javaslom azt, hogy most pedig Gonzalo Macedo úrnak adjuk meg a szót, aki a tematikus osztálynak a képviseletében elmondja majd az önök számára, részéről, vagy pedig általában Brüsszelben székelő konzulens cégekkel működünk együtt. Fontos tudni a struktúránkkal kapcsolatban, hogy ugyan oda tartozunk, mint a Kulturális Szakbizottság titkársága, Oliver úr a felettesünk, csak a titkárságnak, tehát folyamatos kapcsolatban állunk egymással, és természetesen az önök felkérésére szívesen teljesítjük a különböző feladatokat. Ami a tematikus osztály erősségeit illeti. A fő erősségünk az, hogy a szakbizottság felkérésére működünk, és valószínűleg túl sok kutatási eredmény áll rendelkezésre a világban, ahhoz, hogy valaki eligazodjon benne. Az önök specifikus felkérései alapján, illetve a szakbizottságban zajló fejlemények, előforduló témák alapján a kutatásokat testre szabottan végzik el számunkra. A másik előnye a tematikus osztálynak az, hogy objektíven és függetlenül működünk, a parlament hivatalának kötelékébe tartozunk, illetve az Európai Bizottság és a tanács részéről szerezzük be az információkat, miközben ugye különböző kutatócsoportok nagy tömege végez különböző tanulmányokat, amelyekkel próbálják ugye befolyásolni a döntéshozatalt. Mi azt is átlátjuk, hogy milyen jogalkotási ügyek kerülnek a szakbizottság elé a közeljövőben. Pillanatnyilag két kutatással foglalkozunk, az egyik az ifjúsági politika, a másik pedig az egyetemek és a vállalkozások világa közötti kapcsolódás. Természetesen nekünk időben kell a kutatásokat elvégeztetni ahhoz, hogy megfelelő pillanatban tudjuk őket ismertetni, amikor azok még hasznosak. célközönségünk, mint említettem, alapvetően a szakbizottság, de adott esetben a parlament elnöke, illetve delegációk, illetve ritkábban parlamenti főigazgatók felkérésére is dolgozunk. Nagyjából 240 ezer euró a költségvetésünk, ez az idén kicsit alacsonyabb, mint a többi évben, Eh, mert ugye választási év eh, volt eh, az idei, az idei évben már 231 ezer eurót elköltöttünk, illetve lekötöttünk már. Általában a bizottsági elnökök értekezlete szeptemberben dönt általában a költségvetés módosításokról, most pillanatnyilag 50 ezer eurót fogunk úgy tűnik kapni. 2004 óta növekedett egyébként a költségvetésünk, akkor még nagyon jelképes volt, csak kevesebb, mint 50 ezer volt. Most pedig 350 ezerre rúghat egy évben, 2008-ban 350 ezer volt, és 2010-ben is valószínűleg 350 ezer magasságában lesz a költségvetésünk. Ezen a szlájdon azt látják, hogy belső és külső szakértőkkel is dolgozunk, Rövid feljegyzéseket készítünk általában valamilyen helyzet ismertetéseként. Az információk egy része hm, a hm, régebben itt dolgozó képviselők számára kézenfekvő nyilvánvalónak tűnhet, de az újabban érkezettek számára talán hasznos. A koordinátorok döntenek az elvégzendő tanulmányokról, tehát hogyha valamelyik képviselőt érdekli egy terület, akkor a koordinátorral kell, hogy felvegye a kapcsolatot. Kulturális szakbizottság és más szakbizottságok nem mindig üléseznek, ezért olyan mechanizmusokat is kialakítottak, mi szerint gyakrabban is lehet tanulmányokat rendelni a koordinátorok írásos egyeztetése alapján. Kutatási eszközeink között említettem a feljegyzéseket, vannak még tanulmányaink, mint például, amit az előbb ismertettünk, vannak hatás felmérő anyagaink is, ezek rövidebbek, illetve szemináriumokat, műhelyeket szervezünk. Itt a Kulturális Szakbizottságban még erre nem került sor, de hogyha van egy téma, akkor megfelelő szabályok alapján szakértőket kérünk fel, és a költségvetésünk felhasználásával meghívjuk őket előadást tartani. Különböző típusú szemináriumok lehetnek ezek. Egy bonyolult témában esetleg különböző előadók, különböző szakértők szólalnak meg, vagy pedig ütköztetünk egyfajta kontradiktórius műhely keretében több véleményt, több álláspontot. Aztán vannak a fact sheetek, tényadatokat tartalmazó információs lapok, az inform- ami az interneten is megjelenik. Itt foglaljuk össze, hogy mi lenne a célja a munkánknak, véleményünk szerint érthető, megbízható és releváns munkát kell, hogy végezzünk az, hogy közérthető, az azt jelenti, hogy a politikai e, vitában használatos nyelvezetet használunk mi, és a tényeket a politikusok jól tudják használni, ahhoz megbízhatónak kell lenniük, és e, relevánsnak, e, vagyis olyan felméréseket, olyan tanulmányokat kell végezni, amelyek a szakbizottság napirendjéhez kötődnek nem bármilyen témában végzünk tanulmányt, hanem az önök hatáskörébe tartozó területeken próbáljuk könnyíteni a szakbizottság munkáját. We've presented here the principles behind our work. Itt összegyűjtöttük a munkák alapját jelentő elveket, ezeket nem mit találtuk ki, a legtöbb elv benne van a költségvetési rendeletben, azaz az EU jogszabályban, ami a munkánk alapja, amikor pályázatokat írunk ki. Az első elv az integritás, hát ez, ez nincs benne nyilván a költségvetési rendeletben, ez csak a józan ész diktálja. A második illetve az integritásnál maradva még ez azt jelenti, hogy amikor egy pályázatot kiírunk kell egy megfelelő bizottság, amely megvizsgálja a pályázatot és igazolja, indokolja a döntésünket. Az utolsó elv az elszámoltathatóság, ez a bizottságnak kell elszámolnunk, időnként önöknek is beszámolunk arról, hogy mit csinálunk. Nem elefántcsoron torony, toronyban dolgozó kutatók akarunk lenni. Az igazgatónk Oliváris eh, úr rendszeresen eh, kapcsolatot tart az önök eh, elnökével, pakkasszonyjal, a tanulmányokkal, más tevékenységekkel kapcsolatban és azok az anyagok, amelyeket önök kapnak meg a titkásságtól, a zajló munkával kapcsolatban, mindig rámutat arra, hogy hol tartunk a különböző tanulmányokkal, mikor készülnek el ezek, és így tovább. Néhány példát soroltunk fel arra, hogy mind dolgozunk jelenleg. Már említettem az egyetem eh, vállalatok párbeszédet, a ifjúsági politikai eh, reformot, a műsorszóró kommunikáció témát, azután az UNESCO egyezmény megvalósítása már 2010 szavaszának programja, és végül az Erasmus eh, program. A szakbizottsági koordinátorok 2009. januárjában döntöttek erről a jelenlegi zajló programról. A másik nagyon fontos munka a gyakorlati iránymutató, ezt a mai ülésen kapták meg, ez a kis sárga füzetecske, nem, nem ez a szürke, tehát a sárgáról van szó, és ez tulajdonképpen a parlamenti munka bevezetője. Abba arról van szó ebben, hogy a szakbizottságnak mi volt a munkája az előző ciklusban, és mi várható ebben a jogalkotási ciklusban. Hol találják meg a különböző dokumentumokat? Ez segíti ez a slide. Itt látják az internetes honlapot, ez az intranet, a belső honlap. Az Önök szakbizottságának szánt kutató munkánkat szinte százszerékban közé tesszük, ez megtekinthető az interneten, ami nagyon fontos. Ez lehet, hogy ismerik, ez a hírlevelünk, általában havonta egyszer küldjük ezt ki tartalmaz információt a legfrissebb tanulmányokról, az éppen folyó munkáról. Itt vannak a kapcsolattartók, mind a négyen ma itt vagyunk önökkel, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Nagyon értékes ez a munka az új képviselők számára, de persze nekünk régieknek is nagyon jó, ha tudjuk, hogy kihez fordulhatunk és hogy már milyen anyagok léteznek. Úgyhogy kérem, forduljanak az internethez, rendkívül sok anyagot találnak ott. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy az elmúlt években ilyen sokat dolgoztak, és ilyen messzire jutott jutottunk. Most Trippel asszony kért szót, de nem szeretnénk túl hosszúra nyújtani ezt a vitát, mert Kenten asszony már itt van közöttünk, de Trippel asszony. Köszönöm, csak egy kérdést szeretnék feltenni. Először is köszönöm az előadást. A harmadik szlájdon, hogy mik az erősségeink, az olvasható, hogy külső egyetemi kutatói tudást tudnak mobilizálni. A kérdésem az, hogy ezt pályázatokon keresztül teszik meg. Azután szeretnék valamit jobban, pontosabban megérteni. A lezárt tanulmányoknál tűnik, bukkan fel az audiovizuális szolgáltatások irányelv. Tehát nyilván ez az a tanulmány, amiről, amivel éppen foglalkoztunk, és amivel egyáltalán nem voltunk elégedettek. Most szeretném megérteni az eljárást. Ha itt, itt a Kulturális Szakbizottság eh, kéri azt, hogy készüljön egy ilyen tanulmány, akkor eh, kiírják ezt, kiírnak egy pályázatot agytröztöknek vagy kutatóintézeteknek, vagy eh, egyszerűen a e, nem igazából kielégítő tanulmány kapcsán talán e, tisztázhatjuk azt, hogy hogyan tudnánk nagyobb politikai befolyást gyakorolni e, az ilyen megbízásokra, hogy az eredmény tényleg olyan legyen, ami nekünk megfelel. Köszönöm, Helga. Itt 23. oldalon az eredmények, vagy a tanulmányok rövid listája összefoglalója szerepel nem ez az én problémám. Még egyszer, hogy magyarázom el, hogyha megbízást adunk egy ilyen tanulmányra, és annyira soványka az eredmény, mint ahogyan ezt ma láttuk, akkor szeretném megtudni, és szeretnénk ebből tanulni, hogyan lehet pontosabban megfogalmazni az ilyen megbízásokat, hogy azt kapjuk, amit kértünk. Olyan tanulmány készüljön, amit szerettünk volna. Ha más nem kíván kérdezni, akkor kérdezem itt a hölgyeket, urakat, hogy ki kíván válaszolni. Azt mondjam. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon konkrétan, ami a külső tanulmányok kérdését illeti, és a politikai papereket, kettő eljárás létezik. Természetesen, mint ahogy kollégám már mondotta, minden esetben közbeszerzési eljárással élünk pályázatokat várunk, és természetesen betartjuk ezt a bibliánkat, azaz a költségvetési eljárási szabályzatot. Aztán minden esetben azért privilegizzük a belső kutatási tevékenységeket a tematikus fosztályon, kulturális részlegen. Kettő kollégám lép fel, Macedő úr, aki köztisviselő, és kolléganője pedig nemzeti szakértő, aki ideglenesen itt most nálunk dolgozik. Az a közbeszerzési eljárásoknak a lefolytatására elég egyszerű a magyarázat. Egyszerű az eljárás, 60 ezer alatt, 60 ezer erő alatt a tárgyalásos módszerrel kell, hogy éljünk, azaz a különböző kutatóintézeteket megkeressük, különböző tagállamok beli intézetekről van szó. Mindig legalább húsz intézményt, ezek lehetnek egyetemek. Van egy lista, amelyet összeállítunk. Gyakorlatilag az történik, hogy előzetesen felmérjük, hogy kik azok a kutatók, akik a leginkább felkészültek ahhoz, hogy ilyenfajta kutatást elvégezzenek. 60 ezer fölötti összeg esetében másként járunk el. 60 ezer fölött a hivatalos közlönyben jelenik meg a közbeszerzési eljárásnak a hirdetménye. A mai tanulmány nem ilyen volt. Ezen kívül tudni kell azt is, hogy a szerződési típusok között a négyeset alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy ugye a jelenleg folyamatban lévő szerződési pályázatok most lejárnak, és most hamarosan új keret szerződésekre hirdetünk meg majd közbeszerzési eljárást. Hallgatták, hallották a mai bemutatót. Ezen esetben egy olyan szerződő felünk volt, aki a keret szerződés keretében már több tanulmányt készített az önök szakbizottsága számára, mindig is elégedettségükre el kell, hogy mondjam azt is, hogy az általuk elkészített tanulmány pontosan megfelelt a kritériumoknak, a szakmai előzetes kritériumoknak. Rövid tanulmányra kaptak megbízást, egy általános feltárás jelleggel készült, vizsgálódás jelleggel készült ez a tanulmány, és önöknek a feladata most a szakbizottságban eldönteni azt, hogy milyen folytatást kívánnak adni ennek a tanulmánynak. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen hogyha jól értettem, akkor a mi feladatunk az, hogy most meghatározunk, hogy milyen témát bízunk, vagy erre a társaságra, milyen témát adunk, vagy ennek a kutatói gárdának, vagy más kutatói gárdáknak. Valóban, ha megengedik, még egy észrevételem lenne. A tanulmányoknak a kezdeményezése egyik vagy másik, vagy akár több képviselőtől származik, ami természetes. Attól a perctől kezdve, hogy a tanulmány témája jóváhagyásra kerül a koordinátoroknak a bizottságában, a tanulmányra szóló megrendelés a teljes szakbizottságának, szakbizottságának a megrendelése. Ezt nagyon fontos aláhúznom. A korábbi parlamenti ciklusban eh, néhány eh, eh, feszültség alakult ki, néhány félreértés alapján. Tehát tudni kell azt, hogy az ilyen tanulmányok mindig a szakbizottság által megrendelt tanulmányok, és mindig is kiadásra is kerülnek. Kenten asszony itt van, Hannibal asszony csak nagyon röviden, kérem. Biztos... Köszönöm szépen, tényleg rövid leszek. Szeretném megköszönni az előadóknak a főosztály részéről az elmondottakat, nagyon hasznos volt. Nagyon sok bírálat érte a termék megjelenítésre vonatkozó tanulmányt, de nézzük ezt az egész kontextust. Ugye még nem ültették át eh, minden tagállamban eh, ezt ezt eh, az irányelvet. Nem igazán tudom, hogy hogy lehetett volna ebből többet kihozni. Szerintem nagyon hasznos a tanulmány, sok eh, statisztikai adat van benne, a gondolatok is eh, hasznosak. Kérem, ezt is jegyezzék fel, mert mindenki csak szitta és bírálta. Szerintem, hogyha a kontextusban vizsgáljuk, akkor igenis hasznos ez a tanulmány. Mindössze azt szeretném mondani az előző parlamenti ciklus működéséről, amelynek a során kettő bizottság az elsőségi funkcióját töltöttem be, ezek időben egymás után következtek. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy a tematikus főosztálynak a munkája hasznos, sőt, nagyon hasznos. De ennek vannak feltételei, és erre most például mostani eset is. Szóval arra van szükség, hogy a képviselők pontosan tudják, illetve a kormányátok, hogy mit igényelnek. Nem is arról van szó, hogy ez a tanulmány rossz volt, hanem arról, hogy rosszul tettük fel a kérdést. Tehát igazándiból a tanulmányoknak a minőségét hogyan lehet megítélni? Akkor, hogyha pontosan tudjuk, hogy mire adtunk megrendelés. Ugye televíziós műsorról volt szó, és annak a hatását akkor tudjuk lemérni, hogy a pszichológusok, pszichátereknek és különböző korvosoknak az értékelését megkapjuk. Matus elem óta tudjuk, hogy ez a folyamat így zajlik, és ö, ö, világos, hogy el kell komolyan olvasnunk a szakembereknek a tanulmányait, és abból tudjuk levonni a következtetéseket amennyiben megadatik egy rálátás a folyamatra, többek között, ha megismerjük az új országoknak a tevékenységét, hogy mi történik az ő körükben, és egy tekintetben a gyermekorvosoknak a vélekedése rendkívül hatos a termek jelentéseknek a hatásával kapcsolatosan. Ha ez így történik, akkor hasznos munkát kapunk. Köszönöm szépen ezt a helyreigazítást, jó, törődünk majd azzal, hogy a jó kérdéseket tegyük fel, és akkor majd a jó időpontban a jó válaszokat is remélhetőleg megkapjuk. Köszönöm szépen az itt létüket, remélem, hogy jól fogunk tudni együttműködni a jövőben is, és hogy helyesen jól fogalmazzuk meg majd mi a kérdéseket, önök pedig a fontos válaszokat a jó kutatók bevonásával adják meg nekünk. Szeretném Odél Krenten asszonyt köszönteni, aki a DG Education, tehát a Kultúra és Oktatásért Felelős Főigazgatóság vezetője a biztos után ő a legfontosabb személy, sőt, időnként, hát mindig attól függ, ő fontosabb, mint a biztos, a biztos már nincs is velünk, már nem dolgozik, majd lesz valaki utódja, de Krenten az, hogy itt van és dolgozik nagyon sok területen, és szeretném neki is megköszönni azt a hétfői flazsé beli estét az irodalmi díjjal, őnek, neki nagyon nagy része van, Kenten asszonynak, Kenten asszonynak nagyon nagy része volt ebben. Minden nagyon szép és jó volt, és továbbra is nagy jó akarattal követjük nyomon mindazt, ami történik. Kedves Kenten asszony, talán egy kicsit tekintsünk vissza, de elsőben előre nézzünk, a jövőbe tekintsünk, és kérem, hogy számoljon be a munkájáról. Köszönöm, hogy eljött, és öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kedves szavakat. Én szeretnék köszönetet mondani önnek a meghívásért, mert úgy gondolom, hogy az együttműködés a szakbizottsága biztos és munkatársai között azt mutatja, hogy nagyon eredményesek lehetünk, és remélem, hogy folytathatjuk majd, és meg is erősíthetjük ezt az együttműködést. Ebből a szempontból két dologra szeretnék rámutatni. Erre a találkozásra az írországi népszavazás után nem sokkal került sor, amennyiben a cseh barátainkkal is pozitívan alakulnak a dolgok, akkor bizonyos területeken az európai intézmények erőteljesen melléphetnek fel, különösen két területen, a fiatalok részvétele a demokratikus mechanizmusokban, másfelől pedig eh, a eh, sport eh, területén, a kultúra területén. Hogy válaszoljak arra, amit ön felvetett, három témával foglalkoznék. Az egyik az európai ismeretek háromszögének területe, tehát az oktatás területe, aztán 2009-es évben születtek bizonyos újdonságok is, új területek, és a harmadik pedig az aktualitások témája. Ami a háromszöget életi három témával szeretnék tehát foglalkozni, az egyik, hogy új stratégiai kereteket fogadtunk el a oktatási képzési együttműködésben a cseh elnökség alatt az oktatás és a képzést ezek a Lisszaboni stratégia középpontjába állítják, és ez lehetővé teszi, hogy tovább gondolkozzunk arról, hogy 2000 2010-ben milyen folytatása lehet a Lisszaboni stratégiának, hiszen 2020-ig tartana ez a folyamat. Három nagy prioritásunk van. Az első a színvonal, a hatékonyság, tehát hogy az oktatási rendszer jó legyen. A második a, az egyenjogúság, az állampolgári öntudat, ez a szociális kohézió, és a harmadik prioritás, ami befolyásolja majd az oktatási szakpolitikát, az innováció és a kreativitás területe. Az idei év ugye a kreativitás és az innováció éve az EU-ban. Innovatívabb, kreatívabb Európát akarunk, ez kulcsfontosságú. és ami az oktatás és a lifelong learning, az életen átvaló tanulás koncepcióját illeti, nagyon fontos a mobilitás, sokkal erőteljesebb mobilitási politika kialakítása, illetve a foglalkoztathatósága a képzésből kikerülő fiataloknak ami prioritás kell, hogy legyen. Az új keretek tehát ambíciózusabbak, várhatjuk tőlük, hogy jobb eredményeket érünk el, mint a 2010-es ekkor záruló időszakban. Ami a benchmarkokat illeti, a mobilitásban első ízben lesznek benchmarkok, viszonyítási alapok, illetve a foglalkoztathatóságban is. És úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha rendszeres párbeszédet tudnánk folytatni a parlamenttel ezen együttműködési keretek megvalósításáról. Ugye itt a tagállamokkal működünk együtt, úgyhogy az önök elképzelései gondolatai nagyon fontosak lesznek abból a szempontból, hogy előre tudjunk lépni ezen a területen. Az első nagy előrelépés az oktatási és képzési területen 2009-ben, tehát ez lehet. A második fontos téma, amit megemlítenék, az egyetemek és a cégek közötti párbeszéd. Az előbb hallottam, hogy erről készül éppen egy tanulmány, tényleg érdemes ezzel foglalkozni. Az Európai Bizottság fórumot hozott létre, állandó párbeszéd fórumot az egyetemek és a vállalatok között két-három fontos témája van ennek, a tantervek, a partnerségi és intézmény irányítási módok, egy nagyon bonyolult terület, illetve az új szakismeretek, az új munkahelyek esetében. Ennek alapján kommunikációt is kiadtunk, igyekszünk kibővíteni ezt a párbeszédet, oly módon, hogy ne csak az egyetemekkel, hanem más iskolákkal is lehessen együttműködnie a cégeknek, a Comenius, a Comenius régió elnökasszony, amelyre vissza fog már térni, és ide sorolható együttműködési forma. Igyekszünk ezt a párbeszédet folytatni, és elmélyíteni, megerősíteni. Az ITRE szakbizottság van vezető szerepben, de önöket is bevonták az Európai Technológiai Intézet létrehozásában. Nagyon komoly megbeszélések követték 2008-ban, 2009 elején ennek az intézetnek a létrehozását, és most már megkezdi működését, ugyanis decemberben a felügyelő bizottság is feláll, egy komoly kutatási közösség jön így létre az éghajlatváltozásról, a fenntartható energiaforrásokról, illetve az információs technológiákról lesz szó. Az igazgatót most nevezték ki, és ez az intézet most már teljesen önállóan tud majd működni. Az ismeretek háromszögéről szólva általában a kutatással, innovációval szoktuk zárni. A Technológiai Intézet igazgató tanácsának tagjai nagyon hangsúlyozzák az oktatás fontosságát azonban. A másik téma, amit szeretnék felvetni, illetve néhány perspektívát megemlíteni ezzel kapcsolatban, az, hogy 2009-ben milyen események következtek be. A komitológiai jogszabálycsomag lehetővé tette, hogy a parlament fontos prioritásának megfeleljünk, egyszerűsítsük az eljárásokat, a programok menedzselését, itt ugye öt programról van szó, és alapvetően lecsökkentsük az átfutási időket. Különösen a kis struktúrák esetében fontos ez. A végrehajtó ügynökség, amely a mi főigazgatóságunktól és az ETKO-tól, információs társadalom főigazgatóságtól is függ, nagyon aktívan működik, dolgozik az egyszerűsítésen. Önök közül többen felkeresték, meglátogatták ön is elnökasszony, és úgy gondolom, hogyha az önök szakbizottsága újra el akar látogatni az ügynökségbe, annak nincs akadálya, és szerintem nagyon hasznos lenne megnézni, hogy milyen komoly előrelépés történt a kiválasztásban az átláthatóságot tekintve. Ami az oktatást illeti, két fontos fejlemény következett be 2009-ben. Az egyik a Európán kívüli együttműködésben, az Erasmus Mundus 2-es döntésnek következően, ezt ugye együtt döntésben hozták meg önökkel, és 2009. február elején egy akcióprogram is létrejött, ami lehetővé tette a felsőoktatási együttműködések átláthatóvá tételét a külső országokkal. Európában vannak kiválóságot képviselő egyetemek, intézetek, és Kínával, Indiával, Egyesült Államokkal, Ausztráliával, Brazíliával, Mexikóval együttműködnek, és vonzóvá kell tenniük magukat. A második a Comenius régió partnerség, az önkezdeményezés elnök asszony 450 régió pályázott finanszírozásra, több mint a felét a pályázatoknak pozitívan ö, bíráltuk el. És ezt a kezdeményezést nagyon kedvezően fogadták a régiók és a különböző szerepvállalók. A parlament kezdeményezése volt a gyakornokok a ez lehetővé teszi, hogy növeljük a mobilitását a gyakornok, gyakornokoknak. Az Innovációs Kreativitás Európai Éve úgy gondolom, hogy nagy siker volt. Sokszor hallhattuk, például Bározó elnöktől a Kultúra Fórumon, hogy milyen sikeres ez, és hogy mennyire összefonódik a kreativitás és az innováció, a kultúra és a vállalatok szférája szorosan összekapcsolódik. Három nagy követe van ennek az európai évnek, akik eh, novemberben az Európai Bizottság elnökének egy manifestumot adnak át arról, hogy eh, hogyan kellene kinéznie az innovációnak, a kreativitásnak Európában, és Stockholmban lesz a záró konferenciája ennek az európai évnek. Bízom benne, hogy az Európai Parlament is képviselteti ott magát, és egy hosszabb távú politika alapköveit rakhatjuk majd le. Kulturális szempontból a 2009-es év nagyon fontos volt. A sok nyelvűségről Orbán, komi, Orbán biztos fog holnap beszélni önöknek, ebbe most nem mennék bele, hadd mondjam el, hogy a Flaggen szervezett fórum fontos volt, a kulturális, az európai és nemzetközi kulturális világ jelen volt. Van európai kulturális stratégia vagy napirend, nincs igazán kulturális politikája az Európai Uniónak, de a kultúra fontos központi szerepet játszik. És a, az irodalom hangsúlyozása jó példája a kulturális együttműködésnek a fiatal tehetségek, akik ezt a díjat elnyerték, nagyon színvonalas műveket készítette. A kultúrának két fontos aspektusa van. A különbözőség hordozója, az európai egység hordozója, Európa szelleme, és a jövő év elején az Európai Bizottság az Európai Örökség védjegyét fogja bevezetni kormányközi jelleggel. A parlament 2007-ben ezt nagyon támogatta, európai védjegyé válik ez, közösségi fellépésé, kicsit olyan lesz, mint az európai kulturális főváros, csak kisebb volumenben, és nagyon fontos lehet az európai polgárok számára, hogy az európai örökség kézzelfogható és kézzel nem fogható részeit elismerjük. A kultúra a gazdaságnak is motorja, a kreativitás révén azt láthatjuk, hogy a GDP két és fél százaléka a kreativitáshoz kötődik, kreatív szakterületekhez, és a jövő évben közvetlen kapcsolat jön létre, ami kezdeményezésünknek köszönhetően. Wim Wenders a fórum végén nyilatkozott, erre azt válaszolnám, hogy az európai intézményeknek foglalkozniuk kell a kulturális aspektussal, és 2010-ben újra foglalkozunk majd az Európai Örökség védjegyel és a kreatív ö, iparággal. A, most pedig átváltok angolra, hiszen a többnyelvűség nagyon fontos. The first is about Először az ifjúsági stratégiát nézzük meg. 2009 rendkívül fontos év az Európai Unió ifjúsági együttműködési kerete számára. Áprilisban a bizottság javaslatokat dolgozott ki a fiatalok kal szemben álló kihívások leküzdése érdekében legfontosabb természetesen a foglalkoztatás, a munka, de foglalkoztunk a oktatás, a kreativitás, a vállalkozás, a szociális integráció, az egészségügy és sport, a polgári részvétel és az önkéntes munka. És Egy hosszú konzultációs folyamat zajlott le, nem csak a politikusokkal, hanem ifjúsággal foglalkozó kutatókkal, ifjúsági szervezetekkel és magukkal a fiatalokkal, velük is konzultáltunk. Önök itt az Európai Parlamentben 2009. februárjában szerveztek meg egy meghallgatást, ami nagymértékben hozzájárult az új stratégia kidolgozásához. Most pedig várjuk a véleményeket, a tanács el kell, hogy fogadja ezt a stratégiát majd a következő novemberi csúcs találkozón. Az egyik legfontosabb eszköz az ifjúsági stratégián belül a párbeszéd a fiatalokkal. Most fogunk majd dönteni a következő Európai Ifjúsági Hét időpontjáról, és arról, hogy ez milyen konkrét szerepet fog játszani a megújult, struktúrált párbeszéddel kapcsolatban. Ugye a jelenlegi helyzetben a válság közepett, amikor nagy a munkanélküliség, fontos, hogy a fiatalok visszataláljanak a munkaerőpiacra, vagy munkát találjanak. Önökkel, a parlamenttel nagyon jó partneri kapcsolatra törekszünk, hiszen az önök munkája kulcsfontosságú volt a 2008-as Európa Ifjúsági, Vég, Ifjúsági Hét sikere szempontjából, és együtt fogjuk megszervezni önökkel a következő ilyen hetet, ifjúsági hetet is. Következő téma a mobilitás. A bizottság elfogadott egy zöld könyvet a fiatalok határon átnyúló mobilitásáról. A francia elnökség alatt 2008-ban világosá vált, hogy a mobilitás immáron a szabály legyen, és ne a kivétel a fiatalok normál esetben menjenek külföldre, az Erasmus talán a legjobban ismert program, ami ezt elősegíti, de szeretnénk például az önkéntes munkát végző fiatalok számára is az ilyen csereprogramokat lehetővé tenni a fiatalok akcióban eh, program keretében például. Szeretnénk eh, megnövelni a lehetőségeket és a mobilitást erősíteni szeretnénk. Ez egyszerre a polgári tudattal és a versenyképességgel összefüggő kérdés, és mint mondtam, a szakmát tanulókat, önkéntes munkát végzőket, vállalkozókat, kulturális területen dolgozókat szeretnénk bevonni a mobilitási programokba, és szeretnénk ezeket tovább erősíteni. Tehát 2008 júniusában készült a zöld könyv, 2009 júniusában elkészült a zöld könyv, és a zöld könyvvel foglalkozott Barózó elnök is az iránymutatásaiban, ezt önök itt a parlamentben is megkapták, és ebben Barozó egy kezdeményezést tett, Youth on the Move, Fiatalok Akcióban címmel. Ez egy nagyon jó kedvez, kezdeményezés, amelynek az a célja, hogy a fiatalok több lehetőséget kapjanak mobilitásra, külföldi utakra. Tudjuk, hogy a felsőoktatási miniszterek a bolonyai folyamat keretében megegyeztek abban, hogy 2020-ra szeretnék, hogyha a felsőoktatásban résztvevők 20%-a vesz részt, venne részt valamilyen mobilitási programban. A következő terület, ahol a parlament fontos szerepet játszott, a 2011-es önkéntesek európai éve. A bizottság nagyon gyorsan reagált a parlament kezdeményezésére, és azt javasolta, hogy 2011 legyen az európai önkéntesek önkéntes munka éve. Most először az EU minden tematikai területre és minden életkori csoportra kiterjeszti ezt. Tehát nem csak fiatalokra vagy idősekre, ez természetesen két nagyon fontos életkori csoport az önkéntes munka kapcsán, de az egész népességre szeretnénk ezt kiterjeszteni. A javaslat alapja egy elemzés, ami világosá tette, hogy az önkéntes munkával kapcsolatban még nagyon sok a ki nem használt lehetőség. Készült egy jelentés, a parlament elfogadott egy jelentést arról, hogy milyen nagymértékben járul hozzá az önkéntes munka a gazdaság és társadalmi kohézióhoz. A szerződés 308. cikkéje lehet a jogalap, de természetesen a e, parlamenttel folytatott együttműködés nagyon fontos számunkra, és ezért az ötödik e, cikk ezekre szeretnénk alapozni a közös munkánkat majd a határozatban. Úgy tűnik, hogy a tanács, a novemberi tanács találkozón szeretné a politikai megállapodást megkötni erről a javaslatról, és ezt követően reméljük, hogy a parlament is támogatni fogja, hogy ez 2011-ben legyen, mert már tegnap kellett volna elkezdeni az előkészületet, ha megszületik a döntés, nagyon hosszú az előkészítés folyamata. Összefoglalásképpen szeretném kiemelni, hogy nem csak 2000, 2009 nem csak politikai szempontból volt kiemelkedő év, az új parlamentet megválasztották, azután tudjuk, mi történik a bizottsággal, volt az ír népszavazás, de emellett egy nagyon aktív és pozitív év volt eh, ez az ifjúsági ügyek területén is. 2010 és egy nagy kihívásokkal teli év lesz mindenki számára, munkahelyek, növekedés szempontjából, és nagyon is remélem, hogy együtt eh, dolgozva Előrehaladást tudunk tenni a versenyképesség területén, az oktatással, a polgári öntudattal, a lelkesedéssel kapcsolatban szeretnénk, hogyha a fiatalok, akik nagyon fontos része a kultúrának, lelkesen vennének részt minden programban, és várom a kérdéseiket, ha akár bírálatokat is. Köszönöm. Köszönöm, Kentán asszony. Mindenre kiterjedő volt ez a hozzászólás. Remélem még gyakran üdvözölhetjük itt önt, hogy minden részletet is majd meg tudjunk beszélni. De most a kollégáknak adom meg a szót, akik szeretnének hozzászólni. Vizasz Oxela úr először. Ahora sí. Eh, gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora directora general. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani igazgató asszonynak ezen magyarázatokért, illetve programért, amely nagyon-nagyon teljes körű volt. Ami a kultúrát illeti, ilyen kérdésem lenne főigazgató asszonyhoz. Az európai védjegyről beszélt. Ez egy nagyon érdekes felvetés véleményem szerint. Érdekelne ugyanakkor az is, hogy mi a különbség ezen védjegy között, és a között, amelyet az UNESCO a világörökségként szokott megfogalmazni. Azt hiszem nagyon érdekes ez a kommunikációs politika, tehát nagyon érdekes olyan kommunikációs poltatni, politikát folytatni, amely védjegyet kap, legyen az az európai védjegy, turisztikai szempontból is érdekes ezeket a világörökségeket, örökségeket, építészeti örökségeket így módon érvényesíteni. De a kérdésem az, hogy hogyan fogjuk oda idélni ezen védjegyeket. Remélem, hogy nem arról lesz szó, hogy a tagállamok majd javaslatot tesznek, és akkor ez így döntetik el, hanem lesz egyfajta szűrő, többek között az Európai Bizottságnak a szűrője, és hát konkrét kritériumok alapján lehet majd oda ítélni ezt a védjegyet. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy a, ugye a kultúra egyfajta nagyköveti szerepet tölt be kulturális szempontból semmelyik kontinens nincs olyan szinten, mint az európai kontinens, éppen ezért nagyon fontos az európai kultúrát képviselni világ szerte, amelynek még gazdasági potenciálja is van, és ez rendkívüli nagy értéket jelent számunkra mindenki számára mindenütt. Az Erasmus Mundusról is szó esett. El, el -e képzelni, kérdezem, azt, hogy létrejön egy olyan Erasmus, amely a fiatal alkotóknak a javát szolgálja, olyan fiatal európai alkotókét, akik az Erasmusnak a keretében más országba fordulhatnának meg, és azt hiszem ez hasznos lenne a képzésük esetében is, kulturális sokszínűség esetében is és ez vezet a mobilitás kérdéséhez is, a fiatalok mobilitásáról már szó esett, de kérdezem azt, hogy az alkotóknak a mobilitását hogyan lehet biztosítani. Azt hiszem ez önmagában megér egy misét. Egyesek esetében és alkotók esetében nagyon könnyű a mobilitást biztosítani, de ugyanakkor felmerül az egészségügyi biztosításnak a kérdésköre, vagy az egyéb engedélyeknek a beszerzése. Azt hiszem ezekre a szempontokra is gondolni kell. Reméljük, hogy a Lisszaboni szerződés most már nagyon hamarosan ratifikálni fogják mindenütt, de ennek keretében jelezzük azt is, hogy a sport mindenki számára nagyon fontos. Merci, Madame la Présidente. Très rapidement. Kavada úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt hadd mondjam el nagyon gyorsan, hogy nagy örömmel hallgattuk Kenten asszonyt az előttünk álló hónapokra vonatkozó tervekről és az értékelését a múltbeli eredményekről. úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne elmagyarázni a politikai döntéshozóknak, hogy mennyivel fontosabb lenne a kultúra szempontjait prioritásként kezelni sok minden másnál. Hogyha megnézzük a Lisszaboni szerződést, akkor azt látjuk, hogy néhány nagyon érdekes részt nyit, amelyek nagyon szimpatikus lehetőségeket jelentenek, és Kenten asszony sokunkra eh, számíthat, hogy politikai nyomást gyakorlunk majd annak érdekében, hogy ezeket ki tudjuk használni. Utolsó dolog, eh, tényleg látjuk, hogy eh, a, az Európai Unió integrációjának folyamatában mennyire nem a kulturális prioritások számítanak, Írországban jártam a népszavazás környékén, és nagyon meglepő volt, hogy az ír különlegességek, specifikumok mennyire jelen voltak, az ilyen kulturális sajátosságok nagyban gazdagítják az uniót. Nagyon szívesen tartanánk meghallgatásokat a jövőben, és 2009 februárjában, márciusában már sor került egy ilyenre, ugyanis a művészeket nem hallgatják meg eléggé, nem figyelnek rájuk eléggé a politikai döntéshozók. A döntéshozatali fórumokon a művészeknek nagyobb szerepük kell, hogy legyen a kutatókról is, ezt gondolom, de ez már egy másik téma. Köszönöm. Ja, zunächst mal möchte ich mich Szeretném először én is megköszönni, hogy ilyen nagy átfogó kitekintést adott a következő évekre. Nagyon fontos szempont, hogy kiemelték azt, mennyire fontos a képzés, a szakképzés területén is. Itt is erősíteni kell az európai kompetenciákat. A probléma mindig az határmenti területeken válik ez különösen világossá, hogy a felső oktatásban résztvevők nagy része szívesen vesz részt az ilyen programokban, de a más a különböző oktatási rendszerek még mindig nagy akadályt jelentenek a szakképzésben résztvevő fiatalok számára, és akik szintén szeretnének egyfajta európai kompetenciákat, készségeket megszerezni a jövőben is kezdtünk erre odafigyelni, de jövőben talán még több figyelmet szenteljünk ennek a területnek, hiszen a gazdaság, az ipar területén, különösen a szakképzésben résztvevő fiatalok sorsa nagyon fontos, és hogyha határon átnyúló, nemzetközi esedő gazdaságokról, iparról beszélünk, akkor a különböző oktatási standardokra oda kell figyelnünk, nem csak mindig a felső oktatásra. Még két kérdést szeretnénk meghallgatni, de nyilvánvalóan tudunk valamennyien arról, hogy milyen sokat beszélünk a felsőoktatás és a vállalatok kapcsolatáról, és sok az érzékenység, hogyha a szubszidiaritást emlegetjük, hogy mi kinek a kompetenciája. Itt a kérdés az, hogy egyáltalán a szakvizés területén az EU mi tehetünk-e valamit. Másodszorban én a Comenius Régió Program egyik szülőanyja voltam. Tudna egy-két példát neve, mondani nekünk arra, hogy hogyan működik ez a Comenius Régió Program a valóságban, mert azt hallottuk öntől, hogy tulajdonképpen jó volt a fogadtatása. És harmadsorban szeretnék valamit kérni öntől. Ön az elmúlt években nagyon sok kezdeményezést tett az oktatás területén, ami a bizottságtól érkezett, anélkül, hogy tulajdonképpen lenne kompetenciánk ezen a területen, hogyha a e, két kvalifikációs keretre gondolok, vagy a kompetenciákkal kapcsolatos munkára, e, minden öntől e, indult. El tudja képzelni, hogy a pedagógusokra nagyobb figyelem elterhelődjön, és európai szinten próbáljuk valamit tenni azért, hogy a pedagógusok ugye legalább olyan fontossá váljon, mint a kutatás. Persze a kutatás is nagyon lényeges, de ne legyen mostoha gyermek az oktatás, a pedagógusok, mert ha nem kap nagyobb figyelmet ez a terület, akkor annak az lesz a következménye, amit ma mások iskolában látunk. Még egy kérdés, vagy két kérdést tudunk meghallgatni. Jó, először Kenten asszony akkor válaszoljon az eddig elhangzottakra, és utána még a két kérdésnek adunk teret. D'accord. Merci beaucoup, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, akkor sorjában az európai védjegyel kapcsolatosan. Nos, képviselő úr, az ön ország, a Spanyolország nagyon fontosra tartja, hogy ez a védjegy jóvágyasa kerüljön a spanyol elnökség ideje alapján. Spanyolország, Franciaország és Magyarország kezdeményezte ezt az európai vígyegyet kormányközi felvetésben. Na most, az UNESCO védjegyéhez képest mit is hoz ez a védjegy? Erről különben nagyon sokat vitatkoztak a tanácsban. Nagyon fontos dologról van szó. Az európai védjegyel kapcsolatosan már meglátjuk persze, hogy mi lesz a pontos javaslata a tanácsnak, és hát, illetve a bizottságnak és a tanács milyen döntés hoz. De a lényeg az, hogy az európai védjegy az közvetlenül kapcsolódjon az európai történelemhez, az európai fejleményekhez. Hagy vegyek két példát. A kormányközi védjegy, jelenlegi védjegynek a keretében nagyon ö, ö, fontos védjegyet kapott. Az egyik Lengyelország, a Danszi ö, hajógyártási, kikötői ugye, infrastruktúrával, és Cluny a másik példa a védett odaítélések Franciaországban. Tehát itt ugye két történelmi korra történik utalás, két európai tevékenységre, az egyik esetben a középkorra, a másik esetben pedig a politikai eseményekre, amelyek a taxi hajógyárban következtek be, és amelyeket jól ismerünk mindannyian úgy vélem, hogy ezek azok a szempontok, meg nagyon izgalmasak, érdekesek, és amelyek igazi plusz értéket, hozadékot hoznak mindannyiunk számára. A tanács majd megvizsgálja a bizottságnak a javaslatát, és valóban itt egy nagyon összetett kérdésről van szó, és hát azt is észleljük, hogy a tagállamok eléggé másként látják a saját szerepüket. Ami pedig a tanulcoknak az Erasmusát illeti, illetve az alkotóknak az Erasmusát. Ugye az Erasmus nagyon sok témában létrejött, kialakult volt a vállalkozóknak az Erasmusa, sőt, még szóba jött az is, hogy a katonáknak is legyen Erasmus programuk. Nos, egy a fontos, hogy az Erasmus a mobilitást hivatott támogatni a fiatalok a mobilitás szempontjából nagyon-nagyon fontos célközösséget képeznek, és az Európai Parlament ebbe az irányba húzott el. Lehetőség nyílik majd most az, lehetőségként valósul meg most az, hogy a művészek is ebbe a körbe bekerülnek, és legyőzzük mindazon akadályokat, amelyek léteznek a társadalombiztosítás tekintetében és más tekintetben is. Persze nem könnyű a kérdés, főként a szabad szellemi foglalkozásúak, az alkotók esetében ezzel együtt, ezzel foglalkoznunk kell, elemeznünk kell ezt a kérdést. Ami Kávete úrnak a hozzászólását illeti, ezzel foglalkozott, és akkor, amikor a irodalmi díjat adományozta. Ugye világos, hogy minden szempont nagyon fontos, a gazdasági is természetesen. A mainstream, mindjárt a kultúrának, ahogy szép angol szóval mondjuk franciául is a dolgot. Szóval mit is jelent? Az, hogy a kultúrával foglalkozunk minden egyes közpolitika keretében, beleértve a gazdaságpolitikát is, az uniós gazdaságpolitikát tény az, hogy a kultúra mozgosítja az embereket, sokan inkább mozgosítja őket, mint a belső piacnak az alakulása, és így tovább, bármely fontosak az egyéb közpolitikák. Márpedig a fórumnak az egyik fő célkitűzése az, hogy mozgosítjuk az európai polgárokat. Az is tény, hogy a művészeknek az arca nem eléggé látszik a kulturális világ, a civil szervezetek nem eléggé láthatóak. Persze vannak olyan nevek, mint Wim Wenderizé is, ővel találkoztunk a fórum keretében, de ezen túl azt hiszem, hogy nagyon fontos aláhúzni azt, hogy a művészek megjelenjenek, és ezt a kihívást felvállalják, és a jövőben is erőteljesen megjelenjenek, jelen legyenek. A kulturális sokszínűséggel kapcsolatosan Írország jött szóba az imént. Valóban nagyon fontos európai kérdésről van szó. UNESCO tevékenységre is utalhatok, és az UNESCO a kulturális sokszínűséggel messze menően és ráadóan foglalkozott, és lehetővé tette azt, hogy a külvilág felé is látható legyen a tevékenységünk, a karikum megállapodása is utalhatok, ugye a csendes óceáni és a karib tengeri övezetben is hogyan tudunk például jelen lenni. Nos, az egyezmény segítségünkre lehet abban, hogy a közösségen belül is, a tagállamoknál is és a világviszonylatban is Európa jelen legyen. Szakmai mobilitás? Igen a válaszom a felvetett kérdésre, látjuk a statisztikákat is a képzésre vonatkozóan. Fontos ez a mobilitás, de azt is észleljük, hogy az egyetemek esetében még kevés ez a mobilitás, kicsit az európai qualification framework létezik, amely ugye biztosítja azt, hogy átláthatóak legyenek a szakképesítések, a szakképzettségek is átjárhatóak legyenek, szakképzésre külön lehet itt utalni, és kettő ugye rendelet került jóváhagyása a tavalyében, az ekvetre utalhatok itt, és arra a minőségbiztosítási rendeletre, amelyek lehetővé teszik, mármint mindkét rendelet, hogy a kreditrendszerben el lehessen ismerni a szakképzettségeket akkor, amikor kiki egy új állást tölt be. Tehát a kreditátviteli rendszer működik, hála annak a szakképzési keretnek, amelyet kialakítottunk. a képzés területén is, beleértve a felnőtteknek a képzését, említsük meg azt is, hogy ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen számunkra. Többek között a foglalkoztathatóság hát szempontjából. A, mi a oktatási tartalmakat illeti. Nagyon fontos az, hogy a tanmenetekről az egyetemek és a vállalkozások világa egyeztessen, együttesen alakítsák ezt ki egy párbeszéd keretében. Ez a két világ elkülönült világ, és hát korábbiakban nem igazán kedvelték egymást. De mégis arra van szükség, hogy együttműködjenek. Akkor, amikor a tudás társadalomnak a háromszögéről beszélünk, akkor nagyon fontos néhány dolgot rögzíteni. Mindig, amikor erről a háromszögről beszélünk, beleértve még a bizottságot is, akkor leszűkítjük azt csak a kutatás és az innovációra. Márpedig az oktatást is ide kell kapcsolni, mert az oktatás nélkül nem működik a másik két sarka a háromszögnek. Tehát az oktatás meghatározó fontosságú, utalhatok még továbbá az Európai Innovációs Központra is, intézetre is. Egyik kulcs mozzanat e tekintetben az a tender, amelyet az EIT-nek az igazgató tanácsa írt ki, és ami kapcsolódik az oktatáshoz, és nem csak a kutatáshoz, és az innovációhoz. Svédországban néhány nappal ezelőtt egyeztetés történt az oktatási személyzetnek a kérdéséről, a mobilitásról. A tanároknak a mobilitása meghatározó fontosságú ahhoz, hogy az oktatók nagyobb világra, nagyobb hát, rálátással rendelkezzenek a képzésükben, továbbképzésükben. Ott van persze az Erasmus program is, a Leonardo program is, mind a kettőben vannak mobilitási fejezetek, amelyek kifejezetten az oktatókra, tanárokra és egyéb képzőkre vonatkozik nagyon sok oktató a baby boomnak a szülöttje, ami azt jelenti, hogy hamarosan egy nagyon erőteljes generáció váltás következik be a az oktató, a pedagógusi körben is. Éppen ezért azt gondolhatjuk, hogy a mobilitásnak a fontossága tovább növekszik, és persze hát ennek meg kell, hogy legyen a hatása majd a következő pénzügyi tervre is, mindenképpen abban oda kell erre a kérdéskörre figyelni. Az oktatási miniszterek nagyon egyértelműen Svédországban az informális tanácsi ülésen ezt fogalmazták meg különben. Köszönöm szépen, elnök asszony! és még a kommunista régió, mondja az elnök, igen, bocsánatot kérek, mondja Kenten asszony, ez egy hatalmas politikai bakja részemről, hogy erről nem beszéltem. Túlságosan korai most egy tekintetben véleményt nyilvánítani, mert még a kiválasztási szakaszban tartunk. Egyet látunk azonban, nevezetesen az, hogy pozitív a hatás. Habár tudjuk, hogy a kommunikus régió egy bonyolult eljárás, több mint 450-en pályáztak. Ez nagyon jelentős szám, nagyon sokszínű különben a, a, a pályázatoknak a köre. Az egyik elemzési szempont nagyon izgalmas, persze majd meglátjuk, hogy milyen minőségűek a pályázatok, de mindenképpen az ellenzésnek egyik nagyon fontos szempontja az, hogy annak ellenére, hogy nagyon összetett az eljárás, nagyon nagy volt a mozgolódás, nagyon sokan pályáztak, jelentkeztek. Nagyjából a felét tudjuk majd jóváhagyni a javaslatoknak, az ajánlatoknak, tehát több mint 200 projektet tudunk majd jóváhagyni, és ezáltal azt hiszem már egy igazi áttekintést kaphatunk, amely a jövőt is meghatározhatja. Még a comenius kapcsolatosan hagy mondjam el azt is, hogy az, az egyéni mobilitásra is egy sor akciót indítottunk be, a legtöbb tagállam máskülönben pozitívan reagált az egyéni mobilitási programunkra. A Comenius programnak a tovább fejlesztése, azt hiszem fejlődése nagyon fontos. Euh, Köszönöm szépen, ketten asszony, még euh, hárman jelentkeztek szóval. Mr. Zver and euh, Mrs. Korea. It's enough. Frau Costa and... Costa is, még. Costa képviselő is, még Benelóvá. Ennyi? Senki más? Akkor rendben. Akkor miniszter Rapátóval kezdjük. Merci, euh, madame le commissaire. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon érdekes volt az ismertetése. A következő a kérdésem. Egyetértek, hogy a civilizáció, a kultúra az európai projektek középpontjában kell, hogy legyen. Nagyon nagy érdeklődéssel állapítom meg, hogy ebben az irányban haladnak. Azt a kérdést szeretném azonban feltenni, hogy a kultúrpolitika hogyan kerülhet az európai politika középpontjába, és nem fogják-e úgy tekinteni, hogy az észak megint dominálni akar a dél fölött, mint a gyarmatosítás idején? Lisszaboni stratégia és a kulturális kérdések nagyon kötődnek Afrikához, a Magreb országokhoz, és az ön által ismertetett kultúrpolitika miként integrálja ezt az aspektust, és a verbális kultúrák, amelyek nagyon jelen vannak, miként kerülhetnek be ezekbe az orientációkba az írásbeliség mellett? Köszönöm. Mr. Mm-hmm. Szver úr. Elnök asszony, én is szeretném megköszönni a főigazgató asszonynak, Kenten asszonynak ezt a kiváló prezentációt, és hogy ilyen remekül megválaszolta a kérdéseinket. Sőt, az egész csapatnak szeretnék köszönetet mondani, akivel együtt, akik vele együtt dolgoztak az elmúlt években, úgy gondolom, hogy az oktatás, a kultúra, a sport, az úgynevezett puha szoft területeken az EU egyre erősebb lett az elmúlt években, és egyre súlyosabb, fajsúlyosabb szerepet játszottunk. Említést tett egy kurikulumról, a tantervekről, hogy ezeket talán jobban össze lehetne kapcsolni egész Európában az összes oktatási rendszeren keresztül. Most az elmúlt években döntések születtek eh, ezen a területen. Tavaly tavasszal a szlovén elnökség alatt eh, a képzettségi keretről, azután a kreditek, a kulcskompetenciák területén. Vannak tehát már formák, mechanizmusok, amelyek garantálják azt, hogy az európai oktatási rendszerek közelednek egymáshoz. Nincs szükség arra, hogy azonosak legyenek a tantervek. Nagyon fontos, hogy nyitottak maradjunk, de legyenek az együttműködés és a koordináció számára mechanizmusok. Ezt a közös területet a, tudjuk erősíteni, de nem szabad, hogy a kulturális sokszínűség kárára történjen ez. Nyilvánvaló az európai dimenzió tükrében van egy mag terület, aminek összehasonlíthatónak kell lenni, és ezt erősíthetjük, erősítenünk kell, hogyha egy közös gazdasági térséget is létre akarunk hozni. Ha arról beszélünk, hogy egyre nagyobb a szerepe a kultúrának és az oktatásnak, hát akkor szeretném, hogyha az Európai Bizottság is, és mi is sikeresebbek lehetnénk, és szerintem akkor lehetnénk sikeresek, hogyha megszületik a döntés a költségvetésről, és ebben megfelelő helyet kap az oktatás és a kultúra. Tavaly nem voltunk túl sikeresek, remélem ez jobban fog menni idén. Köszönöm, Skurira úr! Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a főigazgató asszonynak. Köszönöm a beszámolóját, és természetesen köszönöm azt is, amit a kultúra központi szerepéért tesz. Az egész parlament számára ez nagyon fontos. Egy kérdésem is lenne Kérem, beszélj egy kicsit részletesebben a következőről. A mobilitás témáját említette a prioritások között, és ezzel teljesen egyetértek. Az Erasmusról tudna még talán néhány szót mondani, kicsit bővebben az Erasmus koncepciójáról beszélni. Ugyanis különböző területeken az Erasmus-t úgy emlegették, hogy ezt elsősorban természetesen a hallgatók számára találták ki, és így definiálták. Az integrációhoz hozzájárulhatna az Erasmus, ez a kérdésem, hiszen ez rendkívül fontos, különösen a fiatalok területén. Az Erasmus láttuk, hogy kiváló eszköz abból a szempontból, hogy különböző országbeli fiatalokat közelebb hozzunk egymáshoz. Köszönöm, Elena Lóvá kollega. Nagyon köszönöm. Én is a mobilitással kapcsolatban szeretnék valamit kérdezni. Nagyon jól figyeltem arra, amit ön mondott és elhangzott, hogy a e, fiatalok egyre nagyobb számban keresnek külföldön munka lehetőséget. A kérdésem az, hogy a bizottságnál foglalkozzik-e valamelyik részleg azzal, hogy abban abban a régióban, ahol ezek a fiatalok felnőnek, tesznek-e valamit, hogy ott létesüljenek munkahelyek. Ugyanis Szlovákiából például nagyon sok egyetemi hallgató végzettek kivándorolnak, és mondjuk Angliában vagy Írországban mosogatnak, úgyhogy a kérdésnek erre az aspektusára is figyelnünk kellene. Akkor még Bovis kollégának is megadom a szót. Chciałem zapytać, jeżeli można, e, o fragment dotyczący kultury słowa. Mieliśmy okazję... Elnök asszony, e, hallgatva azt, amit a kultúráról elmondtak, e, megállapíthattuk, hogy nagyon nagy fenyegetés éri a kultúra világát a Google részéről. Ugye könyveket, magazinokat szkennelnek be, és veszélyeztetik ezáltal a könyvkiadást. Mm, ugyanakkor megpróbálják elérhetővé tenni a kultúrát sok ember számára. Dolgoznak-e együtt, végeznek-e analitikai munkát kiadókkal, magazinkiadókkal, művészekkel, Tudjuk, hogy e kiadványokat e, technikai zűr után folytatjuk a tolmácsolást, tehát a finanszírozás is e, problémás sokszor a szóbeli kultúrák számára, az irodalom, a magazin számára a jövőben ezzel is foglalkoznunk kell. Nem kentem. Köszönöm, és végül Kenten asszony. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok sorban válaszolni. Benebertú asszony kérdésére azt válaszolnám, hogy ez nem újfajta gyarmatosítás. Összefoglalásképpen azt válaszolhatom, hogy az Európai Kulturális Napirend a kultúrák közötti párbeszédről szól, és az idei év ugye a kreativitás innováció éve volt, a tavalyi év az európai kultúrák közötti párbeszéd éve volt, azt hiszem, hogy Szlovéniában indítottuk el, Eszver eh, miniszter eh, irányításával. A kultúrák közötti párbeszéd egyes országokban talán bonyolultabb dolog, mint más országokban. Ez az alapja a megközelítésnek. A, tisztelet, a tolerancia, az egymásra való odafigyelés, nem feltétlenül kell egymással egyetérteni, ugye? De oda kell figyelni egymásra, és párbeszédet kell folytatni. Az Európai Kulturális Napirend, vagy Stratégia egyik része, amiről 2007-ben döntés született, a kultúrák közötti párbeszéd és a kulturális sokszínűség tiszteletben tartása ennek alapján nagyon sok projekt, amit az Európai Kultúra Program keretében támogatunk, ehhez kötődik, a kultúrák közötti párbeszédhez kötődik, és nagyon sok fiatal művész érkezik, gyakran migrációs hátterű művész, akik partnerségeket alakítanak ki, és szerintem nagyon jó módja ez annak, hogy a kölcsönös tisztelet, az egyenjogúság megvalósuljon. Ami Afrikát és az észak-afrikai országokat illeti, a Földközi-tengeri Unió és a barcelonai folyamat keretében van egy új fejezet a kultúráról, és most dolgozunk ezen a fejezeten, most alakítjuk ki. Hadd tegyem hozzá, hogy van egy keleti dimenzió is, a kelettel való együttműködésünk, és külön támogatást fog élvezni az Eastern Partnership és a jó szomszédság keretében ez, ami Afrikát illeti 30 millió eurót szánunk kulturális projektekre, az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni országokkal való együttműködésben az ákácsi országokkal, a fejlesztési főigazgatóság és az én főigazgatóságom egy nagyon nagy rendezvényt szervezett tavaly. A kulturális rendezvényszervezőket hívtuk meg. Karikom megállapodás pedig az első, amely a kulturális UNESCO egyezményt a kereskedelem nyelvére fordítja le, preferenciális kapcsolatokat hozva létre ezekkel az országokkal. Nagyon fontos az a néhány napja lezajlott fórum is, amiről szó volt. Szver úrnak azt válaszolnám, hogy a soft megközelítés eh, a teljes szubszidiaritási területen valósult meg, hogy ez az oktatás területe, vannak azért európai ajánlások, különböző certifikációk, ECVET, SCARF, mindezek jó eszközét jelentik az átláthatóságnak, a kölcsönös elismerésnek, és bizonyos konvergenciát mozdítanak elő az oktatási rendszerek között, amelyeknek azonos a kihívása a saját specifikumaik mellett, saját történelmük mellett. Az európai együttműködési évek lehetővé tették, hogy a soft eszközökkel együttműködjünk. Az együttműködés azért megvalósult, és a konszenzusos út jó út, lehetővé teszi azt is, hogy a különböző nemzeti oktatási minisztert támogassuk, azokban a fájdalmas reform folyamatokban, amelyek folynak a különböző országokban. Ami a költségvetést illeti, két összetevője van ennek. Nemzeti költségvetések, amelyekről nemzeti hatóságok döntenek. A bizottságnak egyértelmű a mondani valója. Igen, rövid távon élinkíteni kell, de nem szabad a hosszú távú befektetéseket háttérbe szorítani ugyanis mihelyt elmúlik a válság, ezek teszik lehetővé, hogy a kompetenciák, az ismeretek meglegyenek. Ami az európai költségvetést illeti, nem túl nagy ez a költségvetés, számszerűsítve, oktatás, kultúra, ifjúság, állampolgári ismeretek terén de azért jelentősen emelkedett az előző pénzügyi térvidőszakhoz viszonyítva. És nyilvánvalóan gondolkodnunk kell a folytatásról, hogy akarunk-e erősebb mobilitási csomagot, erősebb csomagot az emberi tényező középpontba állításáról, a bizottság úgy gondolja, hogy igen, a parlamentnek is véleményt kell majd nyilvánítani. A pillanatnyilag meg kell próbálnunk a Lifelong Learning program, a Kultúra program, az Ifjúság Akcióban program révén, illetve az állampolgársági program révén minél nagyobb hatást kifejteni. Az erasmus kiterjesszük-e mindenre? Hát ez a tendencia, és ez pozitív tendenciának tartom és az Erasmus védjegy, a minőség védjegye, ez az egyik olyan európai program, amiről sokat beszélnek, nem csak a lakótársat keresünk című filmben, az Erasmusos kapcsolatok lehetővé tették, hogy a fiatal szakemberek más, hogy tekintsenek a világra. Nagyon sok vegyes házasság is született, úgyhogy családjogi következménye is van ennek. A fiatalok közeledtek egymáshoz, és újfajta hálózatokat, európai hálózatokat hoztak létre, illetve világhálózatokat, mert az Erasmus Mundus is nagyon fontos, egyfajta nyitása világra más országok diákjai felé függetlenül attól, hogy Erasmusnak hívjuk-e vagy nem. Itt egy kicsit már engem egyébként idegesített, amikor a gyakornokok Erasmusáról volt szó, hiszen az igazából Leonardo program, de a tartalom a lényeg. Az, hogy a gyakornokok mobilisabbak lehessenek, tudjuk, hogy sokkal bonyolultabb ez, hiszen itt a munkakapcsolat komolyabb kapcsolatot jelent. A bizottságon belül úgy gondoljuk, és biztos vagyok benne, hogy a szakbizottság is foglalkozik majd ezzel, hogy meg kell határozni, hogy meddig építhetünk az Erasmus relatív sikerére, a mobilitás előmozítása érdekében. A Comenius az Erasmus sikeréből indult ki, egy kicsit különbözik ez, de az iskolásoknak szól, Függetlenül attól, hogy Erasmusnak hívjuk-e vagy nem, közösen meg kell próbálnunk a mobilitást továbbfejleszteni szisztemikus módon, rendszer szemléletben, még hogyha nagyon emelkedik és a költségvetés minden problémát nem tudunk majd megoldani, az Európai Unió, a tagállamok, a régiók, a magánszektor, az Európai Beruházási Bank egy csomó potenciális partner bevonásával kell eljárni, annak érdekében, hogy a kritikus tömeg meglegyen. Szerintem ez egy fontos eredmény lehetne az önök ciklusa alatt, hiszen a Bározó 2 bizottság a pénzügyi tervidőszakra javaslatot fog tenni. a Kanova asszony a mobilitás negatívumairól beszélt. Igen, persze, a foglalkoztatás javítása az Európai struktúrális Alapok egyik fő missziója, az Európai Szociális Alap és ezzel foglalkozik. Korábban én a szociális ügyekkel foglalkoztam, a foglalkoztatás javítása a cél bizonyos földrajzi területeken, de a kettő nem mond ellent egymásnak. Vannak emberek, akik elhagyják országokat, vannak, akik odaérkeznek. És nem csak a szlovák diákok mennek az Egyesült Királyságba, hanem egyre inkább azt tapasztaljuk az Erasmusnál, hogy sok diák érkezik az új tagállamokba, mert önöknél nagyon jó angol nyelvű kurzusok vannak, ez nagyon pozitív, és ezek nagyon vonzóak a diákok számára. A mobilitás, a helyi fejlesztés előmozdítása, a foglalkoztatás fejlesztése összefüggnek egymással, és jól kiegészítik egymást. Mi a helyzet a Google-lal? A Google mindenkit aggaszt, a bizottság is foglalkozik vele. Úgy gondolom, hogy a Google-ról szóló gondolkodás, tehát a könyvek digitalizálása tipikus téma, megint csak arról szól ez, hogy a kultúra egy gazdasági vita középpontjában van-e, vagy nem. Az Európáneáról holnap lesz szó, a az információs társadalommal foglalkozó főigazgatóság területe a Google, de most egy tárcaközi egyeztetés is folyik a bizottságon belül arról, hogy miként jelennek meg a különböző összetevők, a kulturális szempontok például a Google ügyben, hogyan lehet kiegyensúlyozott álláspontra jutni hogy lássuk a pozitívumot, és lássuk azt is, hogy mit kell megőrizni a jelenlegi európai könyvkiadásból. Ez egy olyan tipikus téma, ahol a kultúrát uh, mainstreamelni kell, ez nem megkerülhető. Itt csomó ország, egy csomó bizottság gondolkodik erről a digitális stratégiáról. Igen, ezzel foglalkozunk, foglalkoznunk kell. A különböző főigazgatóságok ebben egyeztetnek, és szerintem nagyon fontos lesz, hogy ebben a konkrét témában az intézmények között vita, megbeszélés alakuljon ki. Köszönöm szépen. Kenten asszony, elnézést, még egy kérdésünk van, elfelejtettem. Kosta asszony, tessék. Grazie. E ho molto apprezzato la molto interessante relazione. Nagyon szépen köszönöm. Nagyra értékelem a prezentációját, illetve azon perspektívákat, amelyeket Kente asszony felvázolt számunkra. Akkor szeretnék visszatérni a következőkre. Nagyon fontos stratégiai szempontból az, hogy Európa részéről most már kulturális politikáról halljunk, és ne csak kulturális tevékenységekről. Most már 27-en vagyunk, és ezt a 27-ek megfogalmazhatják. Ami a költségvetést illeti, ugye van ez a bizonyos forgatókönyv, a mainstreamelése a kultúrának, ez egy nagyon érdekes fejlemény, mindenképpen arra van szükség, hogy átlássuk, hogy ez a perspektíva hova vezethet, milyen súlyjal van jelen. Egyetértek Kenten asszonyjal akkor, amikor